passer. oui. Ok. Bonsoir, chers collègues. Si vous permettez, on va commencer. Mindenkit üdvözlök kollégák, kérem kezdjük el az ülést. Ez az alakuló ülése. Ennek a szakbizottságnak, tíz éve vagyok ennek a bizottságnak a tagja, és a Nőjogi Szakbizottság sohasem egy túlságosan látogatott ülés, ennek ellenére most megnyitnám az ülést, és szeretnék minden tagot üdvözölni az alakuló ülésem. Kérem, vegyék e, tudomásul, hogy először az elnököt szavazzuk meg, aztán pedig az alelnököket egyenként. Ezen kívül sajnálatos módon ezen az ülésen nem tudunk önöknek máltai tolmácsolást nyújtani, tehát nincs máltai fülke. Tessék, szót kért? Igen, van egy kérdésem az eljáráshoz. A többi frakció koordinátorát kérdezem, hogy a dehont rendszer szerint szeretnénk-e szavazni, tiszteletben tartjuk-e, vagy titkos szavazást kérnek. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a dehont rendszert hagyományosan alkalmazzuk ebben a házban, de éppenséggel ez azt biztosítana, hogy ideológiai indoklások nélkül töltsük be az állás, ezeket a pozíciókat, hogy demokratikusan mindenkit bevonthassunk, ez lett volna a Dehont rendszer lényege. Úgyhogy, kedves kollégák, a Dehont demokratikus rendszert szeretnék tiszteletben tartani a szavazáskor. Pardon. Uh, merci, merci beaucoup, Madame von Stoch. Uh, ah, Köszönöm szépen. Én nem hiszem, hogy erről most egy általános vitát kellene nyitnunk, szorít az idő, de a jelöltek azok, akiket a Dehont rend választottak ki a frakciók, úgyhogy én nagyon is remélem, hogy ezen az ülésen is a Dehont rendszert követjük. Ennek az ülésnek az a célja, hogy a FEMSZAG bizottság büróját felállítsuk, megválasszuk az elnököt, és maximum négy alelnököt, ezt írják elő a szabályok. Utána pedig jóvá hagyjuk a FEM szakbizottság 2014-es üléseinek időpontját, majd pedig a nyelvi leosztás és az elnök bejelentései következnek, mivel nincs itt minden teljes jogú tag, ezért a, az őket helyettesítő tagok Konstance Krél, Sabin Ferhelyen, Monika Holmeyer, Lara Kumi Polcánó kolléga, Ulskok, asszony, Tarabella úr, és Bilbao asszony, Intfeld asszony, illetve Stefan Eck szerepelnek a listámon. Ha van esetleg változtatás ehhez képest, akkor a politikai frakciók kérem, hogy tájékoztassanak engem még a szavazások lefolytatása előtt. Azt hiszem, hogy a listám helyes. Először is ahhoz, hogy a szavazás érvényes legyen a szavazók szavazat képességet kell ellenőriznünk. Ez a teljes jogú tagok egynegyedét jelenti, tehát legalább kilenc tagnak itt kell lennie az ülésen, az, hogy szavazhassunk. Mielőtt szavaznánk, kérem, ellenőrizzük az elektronikus szavazórendszert. Nyilvánvaló, hogy közfelkiáltásra szavazunk abban az esetben, amikor csak egyetlen jelölt van. Az elnöki pozícióra egyetlen jelöltünk van. Arancsa Garcia Perez a jelölt, van-e más jelölt az elnöki posztra? Ha nincsen más jelölt, akkor közfelkiáltásra szavazzunk. Je, Akkor gratulálni szeretnék Garcia Perez asszonynak, és elmondhatom, hogy tíz éve dolgozom együtt vele, és nagyon örülök annak, hogy megkérhetem most, hogy az elnöki ülést, az elnöki széket átvegye itt. Bueno, queridas. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is természetesen köszönetet kell mondanom a bizalomért. Nagyon fontos feladattal bíztak meg, és nagyon sok munka áll előttünk ebben a ciklusban. A munka és az együttműködés a különböző kollégák között ebben a szakbizottságban ugyanazt a célt szolgálja a férfiak és nők közötti egyenlőséget, sok munka áll tehát előttünk, ez nagyon nehéz munka. Számítok az önök együttműködésére, illetve az első napokban a türelmükre is egy kicsit, amíg bele zökkenünk a ritmusba, a szakbizottság munkaritmusába. Ahora vamos a pasar. Eh, Kezdjük meg az alelnökök megválasztását. Először elmondom a potagok nevét, és ha van változás, akkor kérem jelezzék. Az EPP nevében Kálpec, Lagrip, Deli, Berhelyen és Anholmeyer. Ann Lerakomi. Elnézést kérek, hogyha valakinek nem jól ejtettem ki a nevét. Ezen dolgozni fogok, és remélem, hogy majd javul a teljesítményem az SND nevében a következők. Koch, Ann Martarabella. Eh, por el grupo ALDE, Izaskun Bilbao Barandika. Az ALDE képviseletében. Grupo de la GUE. A GUE képviseletében Stefan Eck. Si no hay ningún cambio, pasaríamos... Hogyha nincsen változás, akkor eh, következhet is az első alelnök megválasztása. Először is megállapítom, hogy ehhez megvan a szükséges határozatképességünk. Az EPP jelöltje Matera asszony. Ha nincs más jelölt erre az első alelnökségre, akkor közfelkiáltással jóvá hagyhatjuk ezt a kinevezést. Matére asszony alelnöki kinevezésére gondolok. Sí, por favor, la señora Stork. Igen, Stork asszony. Ich hätte gerne die Frage. Köszönöm szépen. Föltettem egy kérdést, szerettem volna erre választ kapni, ha lehet a koordinátoroktól, hogy akkor mind a négy alelnöki szavazáskor tartják magukat a dehont rendszerhez, eddig tartották magukat, talán kaphatnék egy választ arra, hogy mind a négy választási fordulóban tartják magukat a dehont rendszerhez? Bueno, no podemos entrar a un debate nem tudunk ezzel kapcsolatosan vitát nyitni, folytatjuk a szavazást az alelnökökre nézve, ahogyan elterveztük. Akinek mondani valója van, természetesen felszólalhat. A második alelnökségre Ines Szubert jelölte az EPP, ezt a jelöltséget kaptuk. Igen, ő itt is van velünk van -e esetleg más jelöltség, akkor közfelkiáltással a kollégát megválasztottuk második alelnöknek. Por favor, tome su asiento. Kérem, hogy foglaljon helyet a pódium mellettünk. a Akkor a harmadik alelnök megválasztása következik, az SND nevében. Blinke Blisjute a jelölt, és elnézést kérek még egyszer a kiejtésért. Si no hay ninguna candidata más. És hogyha nincsen más jelölt, akkor közfelkiáltással kollégánkat megválasztottuk harmadik alelnöknek. Kérem, hogy foglalja el a helyét itt a pulpituson. Muy bien, pues ahora... Nagyszerű, akkor lépjünk tovább a negyedik alelnöki kinevezéshez. Az SR frakció Bon Estork asszony jelölését adta le. Tarabella úr. Madame von Storch, Szeretnék válaszolni a kérdésre lehet, hogy kérünk titkos szavazást egy-két jelölt esetében, a dehont rendszer jó működik, de nem kötelező hozzá ragaszkodni. Úgyhogy én szeretnék titkos szavazást kérni. Beatrice Fonsdorf esetében a negyedik alelnök hízékre. A Win, Win Serviska. Win Serviska kolléga. Ja zgłaszam wniosek przeciwny. Jestem zdumiona, że po tylu głosowaniach. Én nem tudom ezt elfogadni. Négy szavazás után senki nem tiltakozott ez ellen. Ezen csodálkozom. Szerintem ez megalapozatlan, indokolatlan ez a javaslat és diszkriminatív a mi jelöltünkkel szemben. Úgy érzem, hogy ez egy igen arrogáns lépés volt. Sí, eh, la kollega Birder. Birver úr. Thank you. Uh, Thank you very much. Now I, um... Köszönöm szépen. Én támogatni szeretném a titkos szavazásra történt kérést. Ebben a tisztelt házban mindig is a tagoknak lehetőségük volt arra, hogy oly módon szavazzanak, ahogyan azt ők megkívánják. A jelölttel kapcsolatban én azt gondolom, hogy a legjobb az lenne, hogyha titkosan szavaznánk, arról, vagyis hogy szavazunk arról, hogy titkos szavazással válasszuk-e őt meg, és talán ezt készfenntartással lehetne eldönteni. No, el, el... Jó, a házszabály arról szól, hogy lehet kérni a titkos szavazást, és ennek akkor kell helyt adni, hogyha hatan támogatják a szakbizottságból, és azt gondolom, hogy ne nyissuk meg a vitát, hanem tényleg szavazzunk arról, hogy szavazzunk-e titkosan. Kérem, hogy mindenki használja a szavazókártyáját, elektronikusan szavazunk az előfeltett feltett kérdésről. La señora Sinanska. Sinanska asszony. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem vyjadriť svoje veľké prekvapenie. Köszönöm szépen, és el szeretném mondani, hogy mennyire meglepődtem, hogy a szakbizottságban egyenlőségről beszélünk nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről, lehetőségekről, és most igenis hátrányosan különböztetünk meg egy tagot, nem ugyanúgy járunk el most a szavazásnál, mint az előzőeknél. Ez elfogadhatatlan szabadok akarunk lenni, már pedig ahhoz igenis nyitottan, szabadon ellene szavazzunk. Nem akarom megnyitni ezt a vitát, megismétlem, a házszabály megadja azt a lehetőséget, hogy titkos szavazást kérjen a bizottság egy bizonyos tagja, mivel ezt mondja ki a szabályzatunk, hogy hat igen szavazattal ezt el kell rendelni, ezért szavazzunk erről, ki támogatja a titkos szavazás módszerét, készfeltartással kérem szavazzanak. Több mint hatan jelentkeztek, ezért eh, titkos szavazást rendelek el az a, a negyedik alelnök személyére. Mindannyian bizonyára előkészítették már a szavazókártyájukat. A zöld azt jelenti, hogy megszavazzák von ezt orkasszony előtt. A fehér tartózkodás, a piros pedig ellenszavazat. Zaborszka asszony. Uh, merci beaucoup, Madame la Présidente. Szépen köszönöm, elnök asszony. Elfelejtettem a szavazókártyámat egy másik szakbizottságban. Uh, legyen szíves, uh, én nyíltan készfenntartásra fogok szavazni, és kérem vegye figyelembe a leadott szavazatomat.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 Lezárom a szavazást. 13 a favor, 17. Eh, 13 mellette, 17 ellenszavazattal és egy tartózkodással. Fonestork asszony nem kapott kellő szavazatot eh, ahhoz, hogy eh, negyedik alelnöki kinevezését megkapja. El voto para la cuarta vicepresidencia. A negyedik alelnök kinevezését a következő bizottsági ülésre halasztjuk, addig várjuk a jelölteket. Köszönöm. Muy bien. Pasamos. Pas következő napi rendi pontra térünk, nevezetesen a 2014-es ülésezési tervünkre. Ezt mindannyian megkapták, tudomásom szerint. Gyakorlatilag csak a jóváhagyásukat kérem a kiküldött ütemtervre nézve. Ezt a naptárt most elfogadtuk, és a következő pont a nyelvi profilunkkal kapcsolatos. Szeretném kérdezni a kollégákat, van-e valakinek mondani valója ebben az ügyben? para En a Akkor ezt elfogadtuk, ami pedig az elnökségi közleményeket illeti. A 2015-ös költségvetés tervezett elfogadására vonatkozó ütemtervet kell bejelentenem. A módosításokra július 24-ig lehet ezeket begyújtani, és ezeknek a jóváhagyása, elfogadása a szakbizottságban szeptember 3-án történik majd a nyári szünet után, tehát július 24-én lehet benyújtani a módosító indítványokat, és szeptember 3-án szavaz ezekről a szakbizottság. Hogyha további kérdésük nincsen, akkor köszönöm mindenkinek újból a mai munkát, és a következő ülésen találkozunk.